Egy közleményem van még Carlos Jiménez Filakero, a parlament képviselőjeként augusztus 1-ével lemondott parlamenti képviselői helyről. Az ügyrend értelmében Carlos Jiménez Villarrejo úr helyét más tölti be, és a megfelelő tagállamot tájékoztatjuk. Aki még hallja, annak kellemes hazautat kívánok, és jó nyarat! de azt is kívánom, hogy lehetőleg gyorsan hagyják el a termet, hogy a magyarázatokat kellő figyelemmel tudjuk kísérni. Rögtön következnek a szavazatmagyarázatok. A kolléga úr ügyrendi. Elnök úr, meg tudom érteni, hogy ezt a vitát nem akarta folytatni. Én csak elégedett vagyok, eh, ahogyan vezeti az ülést, hogyha a kollégáknak azt javasoljuk ott fent jobbra, hogy koncentráljanak jobban, akkor ők is követni tudják. A szavazatmagyarázatok következnek most, eh, most pedig az ukrán helyzettel kapcsolatos szavazás. Tenok kolléga kezdi, aki a frakció nevében beszél, és két perc időt kap. Elnök úr, az ECR frakció üdvözli Poroshenko elnök megválasztását, aki